2011-ben jelent meg maga a jelentés, mint ahogy az elő volt irányozva. A bizottságnak voltak problémái azzal, hogy megkapjon minden információt, ami szükséges volt a jelentés elkészítéséhez. Elküldtünk különböző szolgálatoknak, intézményeknek és tagállamoknak 2011 elején kérdőíveket, és áprilisba kellett volna visszaküldeni a válaszokat, de a 25 tagállam válasza tulajdonképpen csak 2011. decemberében érkezett meg, ezért nem tudtuk időben elkészíteni a javaslatot. A jelentést végül időben elkészítettük, ennek a jelentésnek nincsen meghatározott kerete, tehát ezt olyan keretben készítjük el, ahogy kívánjuk. Ebben az évben nem csatlakozott ehhez közlemény. A bizottsági közlemények nagyon fontosak az európai fejlesztési politikák szerepében, és el is készítettünk egyébként egy olyan közleményt, amely még a PCD jelentés előtt került nyilvánosságra hozatalra, és ami pedig azt illeti, hogy ez egy staff working paper formátumban jelent meg. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy nem kötött a keret, úgyhogy olyan formátumban készítjük ezt el, ahogy szeretnénk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Stiberi Astram asszonyt kérdezem, hogy szeretné még kiegészítő kérdést föltenni. Szerettem volna tudni, hogy igaz az, hogy a fejlesztési főigazgatáson belül ezt a jelentést egy másik uh, főigazgatósági alosztály kapja meg. Uh, so the PC... A PCD Team és a DG Development az A igazgatóság alá tartozik, ez az általános politikák igazgatósága, Directorate A. Ide tartozik tehát mind a kettő, és az A3-as és az A1-es unithoz tartozik, ez Francis Bajó foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, tehát A1-es és A3-as unit. Köszönöm szépen. A második kérdés most nem tudjuk feltenni, mert Franciszka Kellen nincsen itt. Viszont a legutóbbi ülésen, amelyet Déva úr elnökölt, volt egy olyan kérdés, amivel kapcsolatban azt kértük, hogy erre ma válaszoljanak. Ez egy december 8-i kérdés a külügyi szolgálattal kapcsolatban. Kérdezném, hogy erre a kérdésre most elhozták-e a választ a bizottság képviselői? Jó napot kívánok! Lorán Alazán vagyok, DJ Europaid. Ami a külügyi szolgálat és a bizottság, illetve a parlament kapcsolattartását illeti január 30-án írtuk alá a megegyezést, és azt, hogy a külügyi szolgálat, illetve a bizottság különböző főigazgatóságai hogyan módon fognak együttműködni. Az EU delegációkkal való kapcsolattartás, a válságos helyzetekben való együttműködés, az ECO delegációkhoz tartozik, ami a médiakommunikációt és a briefingeket illeti, ez is a közös fellépés kereteibe tartozik. A programok végrehajtása a bizottság egyedüli hatásköre, és a külügyi szolgálatnak a legfontosabb eszközök végrehajtásában van feladatuk, és ebben a megállapodásban, a januári megállapodásban egyértelműen kiderül, hogy az LKS-nek hogyan kell együttműködnie a bizottsággal. Az LKS-nek vezető szerepe van, az IDFS és a DCI-os programokkal kapcsolatban, és neki kell a kapcsolatot tartani a fejlesztési biztossal is. A programoknál az első pont mindig az, hogy a fejlesztési biztos kidolgozza a fejlesztési guideline-okat, vagy guideline tervezeteket, ezután konzultáció következik az érintett országokkal, ezután megküldik az indikatív programok a, mind a Europaid-nek, mind pedig az EKS-nek. Ezután következnek a team ülések, ahol mind az EKS tagjai, mind pedig más érintett szolgálatok tagjai részt vesznek, ők megnézik a javaslatokat, utána pedig az intézmény közi vagy szervezet közi minőségi csoport is megvizsgálja ezeket a javaslatokat, melyeket végül a külügyi szolgálat és a Europaid fogad el. A szolgálatok közötti konzultációt a külügyi szolgálat indítja el a Europaid beleegyezésével, aztán a javaslatok az érintett tanácsi formációkhoz kerülnek, ahol a Europaid az elnök és a titkárságot is ő biztosítja, és az LKS válaszol a tagállamok kérdéseire. Az LKS és a Europaid közösen válaszol a parlament kérdéseire a demokratikus elszámoltathatóság jegyében. Ez természetesen az egyébként nem vonatkozik. Végezetül pedig az LKS felelőssége az, hogy a bizottsági végleges elfogadást előkészítse. Tehát a feladatköri megállapodások így oszlanak meg, elmondtam most a részleteket, hogy a 2010-es megállapodás értelmében ezeket a dokumentumokat az LKS és a bizottság szervezetei közösen készítik el. Ami a tematikus programokat illeti, a Aid játsza a vezető szerepet, a programok kidolgozásában, viszont konzultálnia kell az EKS-szel minden egyes program stádiumban. Ami az auditokat illeti, a végrehajtást illeti, illetve az éves jelentéseket illeti, ezt a DG Europe-t készíti el, a komitológiai eljárás érvényesül, és utána pedig a biztosok kollégiuma a jóváhagyó szerv konzultálni kell a Europe-del, és az EKS pedig a delegáció vezetőkön keresztül vesz részt a munkában, akik meghatalmazottak minden egyes ülésen részt venni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és hogyha a két szervezet nem ért egyet, akkor mi történik? Válasz. Tulajdonképpen az éves akciótervet a biztosok kollégiumának kell elfogadnia, tehát az esetleges külön, véleménykülönbségek után a biztosok kollégiumának a szava a döntő. Szeretne még valaki kérdést föltenni? Görenc úr parancsolja. Köszönöm. Azt a kérdést, vagy egy olyan kérdést szeretnék föltenni, ami konkrétan kapcsolatban áll azzal, amit ön elmondott. A kérdésem az, hogy a koordinációért ki felelős. Tehát a tagállamokkal való kapcsolatfelvételért és a tagállami politikák összehangolásáért kifelelős. Köszönöm a kérdést. A fejlesztési politikáknál az Europaid és az A1-es unit, mint ahogy azt a kollégám már elmondta. Tehát a bizottság a fejlesztési politikák tekintetében ellátja ezt a kooperációs feladatkört. Köszönöm, Gorensz úr, szeretne még egy kérdést föltenni? Igen, szeretnék. A kérdés szerintem nagyon fontos, de úgy tűnik, hogy bizonyos dolgokat most nem tudunk megbeszélni. Jó lenne egy zárt ülésen találkozni, amikor mindenki elmondhatja azt, amit a, azt ami a szívét nyomja. Nyilvános vitára ilyen esetben szerintem nincs lehetőség, mert akkor úgysem mondanánk el őszintén a véleményünket. Szóval azt a javaslatot tenném, hogy a következő koordinátori ülésen zárt ajtók mögött beszéljünk ezekről, ezekről, a, készítés, ezekről a kérdésekről őszintén, mert az Európai Külügyi Szolgálat és az Európai jövőjéről van szó tulajdonképpen. Köszönöm, mondja az elnök azt, hogy megpróbáljuk ezt egy zárt ülésen minél hamarabb napirendre tűzni majd, és akkor ezt a koordinátorokkal megbeszéljük, feljegyeztem ezt a kérdést. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy két évente a bizottság elkészít egy jelentést az Európai Unió előrelépéséről a fejlesztési politikák tekintetében. Ennek az a célja, hogy folyamatos legyen a fejlődés, és a civil szervezetek a parlament és érintett országok küldik el a megfelelő adatokat ennek a jelentésnek az elkészítéséhez. A 208-as cikkhez szeretnék, 208-as cikkre szeretnék utalni, és szeretném elmondani, hogy az Európai Civil Szervezetek Szövetsége szintén jelentést készít el ebben a témában, amelyben az Európai Unió különböző politikáiról is szólnak. A 2009-es után a következő jelentés a természetes erőforrásokról, az emberi biztonságról, a migrációról és az élelmiszerellátás biztonságáról szólt, mindez természetesen a fejlesztési politikák keretein belül. A bizottság és a Concord erről megbeszélést folytatott, és Néber Jastram asszony is ott volt, és el fogunk készíteni majd egy saját kezdeményezésű jelentést ebben a rendkívül fontos témában, amiért Siniber Jastram asszony lesz a felelős. Először is megadnám a szót a DG DEFCO képviselőjének, utána pedig természetesen a kollégák is kérdezhetnek. Először a Concord képviselőjének, Grégersen úrnak adok szót 10 percre. Well, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a jelenlévők látják-e a PowerPoint prezentációmat, sajnos a tolmácsok nem. Köszönöm az alkalmat, hogy szólhatok a DEVE bizottsághoz. Mielőtt elkezdem a jelentésünk bemutatását, elmondom, mennyire üdvözlöm azt, hogy az Európai Parlament is kiad egy, kér, egy jelentést a szakpolitikai koherencia a fejlődés jegyében címmel. A Dán Fejlesztési Bizottság dolgozott ezen többek között, most Dán elnökség van, és ez a szakpolitikai koherencia nagyon fontos kérdés a Dán társadalom és a Dán elnökségi program számára. Ahogy az elnök asszony az előbb említette, Well, I'll continue, yeah. The foundation... Folytatom. A jelentés alapja a Lisszaboni szerződés, annak is a 308-as cikkel az Unió figyelembe veszi a fejlesztési együttműködés céljait a fejlődő országokat érintő összes politikájában elnök asszony közbeszólt, talán le lehetne oltani a lámpákat azért, hogy mindenki láthassa a kivetített diákat. Sajnos a tolmácsok nem látják a vetítővásznat. So, well, again, I'll continue. Here's helyesbít azt mondom, 208-as cikket kell figyelembe venni minden egyes a fejlődő országokat érintő szakpolitikájuk van a tagállamoknak, ezt mondja ki a Lisszaboni szerződés. Ennek a politikának a lényege a szegénység felszámolása. Milyen hatásokat várunk, vagy mit vizsgáltunk, hogy milyen pozitív vagy negatív hatása van ennek a szakpolitikának a szegénység megszüntetésére. Parlamenti állásfoglalások már említik az elveket a jogalkotási folyamat során. Van egy KEP határozat, kap határozat az élelmiszerbiztonságról és a nyersanyagokról, mindezt a fejlesztés szemszögéből. És ez pozitív fejlemény, a demokratikus ellenőrzés és a gyakorlat szempontjából. Most pedig elmondom, hogy milyen megközelítést választottunk a Concord jelentésben. A megközelítésünk az emberi jogokon alapszik, az emberi jogok és a fejlődés összefüggése. Az EU-nak biztosítania kell, hogy szakpolitikái koherensek saját alapító elveivel, vagyis az emberi jogok tiszteletben tartása, jogállamiság, stb. És mindezt a Lisszaboni szerződésben is megtaláljuk. Kitűnő kitűnő területi kötelezettség, hiszen ez túl lép az Európai Unió határain. A szegénység felszámolásával összefüggésben az emberi jogok érvényesülését is vizsgáljuk az EU határain túl. Milyen eszközök vannak, rendel, állnak rendelkezésre, a globális realitásokat kell figyelembe venni, hiszen az egész világ most már kölcsönös függésben van, tehát nagy összefonódások vannak, és mindezt az EU politikájának kidolgozásában is figyelembe kell venni a segélyezési politika során is. a nyitás, a nagyobb részvétel felé történt meg, az Európán kívüli emberek figyelembevétele a szegény vagy a peremre szorult országok esetében. A másik az európai állampolgárok érdekei. A legfontosabb itt még az is, hogy az EU erőforrásait nézzük meg, hogy mire költjük. A jelentés módszere, mint említettem, emberi jogon alapuló fejlesztési politika. A jelentés során különböző jogokra összpontosítottunk, például az élelmiszerhez való jog. Ez nemzetközi egyezményekben is megtalálható. 175 állam írta alá, beleértve az EU bizottságot és az EU tagállamait is. Az Európán kívüli szegények számára szeretnénk biztosítani ezt a jogot, ez a kiinduló pontunk. Megnézzük, hogy milyen szakpolitika befolyásolja ezen jog megvalósulását, kereskedelmi, klímapolitika, kap, Ezeknek mind kihatásuk van az említett jog megvalósítására. Fejezetekre tagolódik a jelentés, és a fejezeteken belül megvizsgáljuk ezeket a szakpolitikákat és hatásukat. Készült egyébként körülbelül egy tucat esettanulmány a jelentéssel összefüggésben, és most példaként elmondom, hogy készült egy tanulmány az európai exporttal kapcsolatosan, ez az élelmiszerhez való joggal kapcsolatos. A világon az ENSZ szerint a államoknak, vagy a világnak kb. egy harmada éhezéssel küzdködik, és nagyon sok az éhezők száma, főleg a fejlődő országokat érinti ami a tejet és a tejgazdaságokat, vagy a tejtermelést, tejtermék termelést illeti, ezek igen értékes tevékenységek a fejlődő országbeli gazdák számára. 150 millió ember ehm, függ a tej termeléstől. Európában is jelentős számuk, de ha megnézzük, itt negatív hatásokat is tapasztalunk. 2009-ben az EU bizottság reagált a belső piaci válságra, mégpedig úgy, hogy export szubvenciókat vezetett be, és egyéb szubvenciókat alkalmazott. Ezek után a Szahara alatti Afrika vonatkozásában 62%-os Uh, the local production change. For example, in Cameroon, uh, we saw that, uh, that Itt megfigyelhettük, hogy Kamerunban például azok a gazdák, akik tíz éven keresztül építették fel a tejgazdaságukat, kikerültek a piacból, mert nagyon olcsó európai export irányult, mint említettem, 62 százalékban az említett országok felé. Most pedig egy másik, az adó kikerülés és a kitermelő iparága. Grinko, egy nagy bányászati cég, Zombiában ríz bányászattal foglalkozik, szinte egyedül, és az egyik jelentés kimutatta, hogy évek óta a profitokat nem Zambiában adózzák le, és ezzel az ország adó alapját aláássák. Beslések szerint a fejlesztésre fordítható összegeknek igen nagy része kikerül ezekből az országokból, különböző adó paradicsomokba. Európában elszámoltathatósággal kapcsolatos törvények vannak, ezek a cégek globális szinten kell, hogy elvégezzék a, a könyvelésüket, és ebből kiderül, hogy hol mennyi adót fizettek. Ez most még folyamatban van, és ez a változás, ami az EU jogszabályokban következik be, igen pozitív hatást hoz majd. A másik az EU belső szabályai milyen negatív hatással vannak a fejlődő országok életének alakulására. Tehát ennek ez is egyik eleme volt. A másik pedig több esettanulmány mutat be a jelentés. Nagyon sok EU szakpolitika még mindig nem koherens a fejlesztési célokkal. Viszont vannak meglévő mechanizmusok 2009-től az EU útmutatókat alkalmazott, hatásvizsgálatokat is, amelyek kimutatják, hogy minden esetben vizsgálni kell, hogy az EU projektjei milyen hatással vannak a fejlődésre. Megvizsgáltunk 164 hatásvizsgálatot, 2009 óta készültek, és 71 néhány százalékuk releváns volt, de voltak olyanok, amelyek nem említették meg a fejlesztést volt sikertörténet is, de volt, ahol nem jól irányították, igazgatták ezeket a programokat. Panasztételi mechanizmus nincs. Szükség lenne valamilyen mechanizmusra, ezt szorgalmazunk, amikor a fejlődő országok népei, hogyha negatív hatással van rájuk az EU valamelyik politikája, akkor panaszt tehetnek. Ez politikai akarat kérdése, hogy ezt bevezessék az EU-ban, és egyelőre ezen politikai akarat hiányzik. Nem tudom, hogy még mennyi idő maradt, de az utolsó kérdés, amelyet szeretnék megemlíteni, az a parlament hozzájárulása. Várunk egy jelentést a témáról, kíváncsiak vagyunk rá, és lehet, hogy ez nem leíró jellegű lesz, mint a bizottságé. Reméljük, hogy ez az első jelentés az új jelentéstevő részéről ambiciózusabb lesz. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek különleges felelőssége van, és különleges lehetőségei, mert társ jogalkotó, és az azt jelenti, hogy a pénzügyi szabályozáson keresztül önöknek lehetőségük van arra, hogy a joganyagokat, szabályozást a fejlődés szolgálatába állítsák fokozottabban különböző bizottsági meghallgatások szükségesek a párbeszédhez, a jobb megértéshez, a fejlődési, fejlesztési buborékon kívül, és önöket demokratikusan választották meg, az önök politikai támogatása döntő természetesen. Az utolsó dolog, amit szeretnék elmondani, röviden szólnék erről, vannak alapvető eljárások, a parlament indította ezeket, az egyik a KAP reform, annak ellenére, hogy az EU állásfoglalása kírta, hogy ebben utalni kell a fejlődésre, fejlesztésre, ez még nem történt meg, és a nőknek viszont lehetőségük van ezen változtatni. Tudjuk, hogy az önök szakbizottsága ajánlásokat fog tenni. A másik a fejlesztési stratégia, itt is kevés a reagálás, és az a parlament reagálása erre döntő. A másik az átláthatósági irányelv, vita tárgya jelen pillanatban, és ha ezt megfelelően szövegezik, akkor segíthet abban, hogy jogtalanul kivigyenek pénzeket, pénzalapokat a fejlődő országokból. Köszönöm szépen, most pedig a képviselőké a szó. Ha lenne kérdés, Görenc úr. Hogyha az előadó meg szeretne először beszélni, akkor odadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Görenc úrnak, és üdvözlöm a bizottság munkatársait is, és köszönet a Concord munkatársainak a jelentését, kedves kollégák, vendégek. A politikák fejlesztési célú koherenciája valószínűleg az egyik legfontosabb téma, amelyről jelenleg tárgyalunk, és úgy gondolom hosszú távon ez lesz az egyik legnagyobb kihívás számunkra. Sajnos a mai napon nincsen túl sok időnk erre, ezért megpróbálom korlátozni a beszédemet az alapvető megjegyzésekre. A fejlesztési együttműködés célja végső soron ugye az, hogy önmagát feleslegessé tegye. A politikák fejlesztési célú koherenciája azonban továbbra is egy fennmaradó kívás lesz, amennyiben a politikánk külső hatásokkal is kellene, hogy bírjon. A PCD, a politikák fejlesztési célú koherenciája nagyon összetett téma, ez egy mainstreaming projekt lesz a jövőben is, amelyet mindenhol érvényesíteni kell, megfelelő forrásokkal kell ellátni ezt a politikát. Egyelőre korlátozottan rendelkezünk erre kiadandó forrásokkal, akár gondolok itt a, a, a civil szervezetekkel való együttműködése is, és ezért köszönöm nekik az együttműködést. Mindezáltal úgy gondolom, hogy a PCD a jövőben egyre fontosabbá fog válni. Mindannyian tudjuk, hogy hogy világpolitikai változások idejét éljük, és ez fontos jelentőséggel bír a, a politikák koherenciája szempontjából, és miért is. Először is nagyon felelősen kell bánnunk az adófizetők pénzével, hiszen különben hogyan tudjuk a polgároknak elmagyarázni ezt, és ugye a polgárok a, a válság miatt is már megszólításokra kell, hogy éljenek, hogyan tudjuk a polgároknak megmagyarázni, hogy ilyen típusú kiadásokat is fenntartunk. Tehát, hogy vannak ezek a kérdéses támogatások, szubvenciók például a halászat területén. Ezeket meg kell értenie, és akkor még a fejlődő országoknak is fizessünk támogatást. Hát ezt hogyan tudjuk elmagyarázni? Most nem is akarom a halászok példáját említeni, akik tulajdonképpen hajóikkal menekülőre fogták a dolgot, amikor már a mi szubvenciónkkal sem tudtak dolgozni hiszen a saját hajóikkal már nem tudtak megfelelően pénzt keresni. Úgy tűnik, hogy vannak itt érdekkonfliktusok, de ezek feloldódnak, hogyha hosszú távon tekintünk erre a kérdésre. Először is csak valóban koherens fenntartható partnerségen alapuló ö, politikát ö, kell felépítenünk a támogatandó országokkal, hiszen csak egy ilyen koherens politika tudja ezt a partnerséget biztosítani. Évtizedeken keresztül ezek a fajta támogatások egyfajta javító műhelyként működtek, ez, ez nem megfelelő, nem fenntartható, csak és koherens politikákkal tudjuk elérni azt, hogy az érintett országok jövőben önállóvá váljanak. Hiszen mi és a fejlődő, támogatott országok jelenleg egymástól függünk, és éppen ezért együtt kell megvizsgálnunk a közös jövőnket. És így hosszú távú, fenntartható döntésekre és politikákra van szükség. A világpolitikai politikai szintéren történő változások is nagyon fontosak. Aztán ott van a környezetvédelem területe, és ott is egyértelmű, hogy egyedül nem tudjuk megoldani azt, hogy a már bevált, régóta alkalmazott módszereket megváltoztasson. Ugye egyelőre a, a növekedés szempontjából, kap szempontjából 2010-ben is ugyanolyan problémák előtt állunk, hiszen Tavaly számolhatunk be a legmagasabb szintű energia felhasználásról, tehát itt sincs még meg a megfelelő változás. Nagyon sokszor a politikai szándék is hiányzik a változáshoz. Új Európai Parlamenti képviselőként újra és újra megjelem azt, hogy mindenki hogyan ragaszkodik a régi igazságokhoz, a, régi jogok közt. Valószínűleg mindenki észreveszi ezt a mezőgazdasági, kereskedelmi politikai viták során is átéltjük ezt. Mindenki ragaszkodik a már megszerzett jogokhoz, de ez nagyon rossz, téves út, éppen ezért ez a fajta felszesi célú koherencia új lehetőséget nyit, az érdekkonfliktusok feloldódhatnak ezáltal, és így új, tiszta pillantást vethetünk a problémákra. Nyilvánvalóan nagyon sok vitát fog ez provokálni a többi szakbizottsággal vagy a bizottsággal is, tehát ez jól is van így. Minden egyes szervezetnek képviselnie kell a, az ő illetékesége körébe tartozó politikát, de én nekem meggyőződésem, hogy középtávon a mi nézeteink egyre inkább figyelmes fülekre fognak találni, és hogyha szétnézek például saját hazámban és fővárosában, Berlinben, akkor azt látom, hogy a mezőgazdák kivonultak az utcára, és akkor látom, hogy szélesebb körbe kell ezt a vitát folytatni, és a politikák felesztős célú összehangolása mindenképpen szükséges, mert különben a történelem átvágtat rajtunk. E, e, bocsássák meg, talán ezt a tengerészeti képet, elnök asszony. A szél nem változtatható meg, de a vitorlákat másképp is felhozhatjuk. És akkor egy általános vélemény a bizottság jelentéséről, illetve a Concord jelentésről. A bizottság jelentése, ezt már korábban is megemlítettem, igazából csak egy slágvort, egy, egy címszó gyűjtemény, a Concord jelentése annál érdekesebb, itt ugye Barózó úr megjelenik, mint a szerződések őre, az európai parlamenti elnök vagy az alelnökök be, esetleges bevonása ebbe a problematikába, ez is érdekes. Aztán a hatástanulmányok nem e, elegendő kihasználtsága is egy érdekes felvetés. Aztán az adóztatás, az adózással kapcsolatos kérdések, ezeket is az imént nagyon e, jól ábrázolta, aztán az átláthatóság, a hitelkihelyezések esetében mindenképpen pozitív lépés jelent, és a mandátumok felülvizsgálata is fontos, a mikrohitelekre vonatkozó garanciák is megoldást jelenthetnek a problémákra. A bizottság jelentésében a 103. oldalon olvashatjuk, hogy túl kell lépnünk azon, hogy csak annyit biztosítsunk, hogy ne ártsunk. De a politikai politikák koherenciáját lehet pozitívan is meghatározni. Ez azt jelenti, hogy egyre inkább mobilizáljuk a nemzeti parlamenteket, hogy legyenek aktívabbak egy téma tekintetében az unió segíthet a kapacitások felépítésében. Kérdés, hogy vannak erre már konkrét tervek vagy sem. Az OECD pedig egy nemzetközi PCD platformot épített ki a politikák összehangolására. Kérdés, hogy a bizottság hasonló dolgot tervező uniós szinten, hiszen itt a, a, össze lehetne gyűjteni a korábbi sikertörténeteket, a, és a, a politikák nem megfelelő összehangolásának a költségeit, a felesleges kiadásokat is itt nyomon lehetne követni. Ke, hát valóban szükség van arra, hogy másképp lássák a döntés hozók ezt a folyamatot, és a polgárokat is be kell vonnunk ebbe a folyamatba. Nagyon összetett ez a téma, és nagyon kevés a forrásunk, éppen ezért a civil szervezetek szakértelmére is óriási szükség van, éppen ezért nagy-nagy hála illeti a Concordat, és köszönet minden kollégának, aki érdeklődéssel követi ezt a témát. Köszönöm. Hol a monsieur? Most pedig Görenc úrnak adom meg a szót. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Ez a vita ismételten túl sok problémát érint, közben nagyon kevés időnk van. Köszönjük a Konkornak, hogy megcélozta ezt a témát, és nagyon sok problémára ráirányította a figyelmet. Az én véleményem szerint először megnézzük az adományozókat, azok lelkismeretét, de ami a koherenciát illetén nem foglalkozunk eleget a partnerországokkal, mert a koherenciának ez is része. Másik gondolatom az az, hogy ami a politikák koherenciát illeti, sokszor túl szerények vagyunk az eredményeket illetően. Ott van a kap és a fejlesztés összefüggése. 2000-ben az EU 10 milliárd eurót fordított az export visszatérítésre mezgazdasági termékeknél, később ez 300 millió volt, és ez azt jelenti, hogy a probléma vagyis 10 év múlva 300 millió volt, és a probléma az, hogy 2009-ben próbáltuk egy kicsit helyrehozni a tejpiacot az EU-ban, racionalizni, és akkor minden megtörtént azért, hogy túlságosan ne csökkentsék az export árakat a tejtermékek esetén. De szerintem nekünk azért jobban ellenállnunk kell. Másik kérdés, van egy javaslatom mindannyiunk számára, az intézményes rendszer hiányai fejlesztés szempontjából. Mit tesz a világban? Gána azért, hogy mezgazdasági piacét piacát védelmezze, akkor amikor ez kibontakozóban volt, kb. tíz évvel ezelőtt, szinte kötelezte Gánát a világbank arra, hogy az import illetékeket csökkentse. A világbank nem tévedhet? Szerintem érdemes ezt megvizsgálni. És van egy másik javaslatom. Szerintem az EU az első adományozó, mindenképpen túlságosan szerény ahhoz képest, hogy hogyan mutatkozik meg a nemzetközi szintéren. Utolsó gondolatom, ami a kereskedelmet illeti. Finanszíroztunk technikai támogatást minden fejlődő ország számára, azok számára, akik ezt kívánták, azért, hogy jobban felkészülhessenek Hongkongban a fejlődő országok illetően szerencsétlen lépéseket, lépések történtek, ott volt Brazília is. Szerintem ezek az eredmények nagyon lehangolóak, és ezt elemezni kell, mivel mi vagyunk az egyetlen adományozó, amely lépett azért, hogy a partnerországok emancipálódjanak, úgyhogy itt már nem kell aláhúzni felelősségünket etéren. Ami pedig a nemzetközi intézményes rendszert illeti, a G20-ak, itt nagyon nagy az koherencia hiány. Ott a fejlődő országok nem képviselik magukat, hát akkor hogy lesz itt koherencia? mikor a világ ügyeiről tárgyalnak. Ebből is le kell vonni a következtetéseket. Köszönöm az önök munkáját, érdekes volt, és igen, stimuláló. Keller asszony. Köszönöm szépen, természetesen sok mindenre egyetértek, ami elhangzott. Én is szeretnék köszönetet mondani a Konkornak ezért a nagyszerű jelentés több alkalommal is ellátogattak már hozzánk, és nagyon hasznosan segítik a politikánk munkákat. De nyilvánvalóan vannak olyan akadályok, korlátok, amelyeket mi róvunk saját magunkra. A fejlesztés szakbizottság nyilvánvalóan illetékesebb, e tekintetben mégsem vagyunk teljes mértékben karensek, például a a nyersanyagokra vonatkozó irányelv kapcsán is ugye szavaztunk is erre vonatkozóan ma délelőtt, és, és nem sikerül mindig koherensnek lennünk, de meg kellene próbálnunk koherensebbnek lenni, különösen a fejlődő országok érdekében. Például a szavazások során. Nyilvánvalóan uh, előfordult az is, hogy a fejlesztési szakbizottság egy irányba szavazik, mindenki más a a más irányba, és ez problémát jelent például a PCD jelentéssel szemben is ellenvetésünk volt, a halászati mezőgazdasági politikával kapcsolatban is sokszor ellenkeztünk, de talán még erőteljesebben kellene befolyást gyakorolni a többi szakbizottságbeli kollégánkra, kollégáinkra, hogy ők is támogassák ezt a fajta politikai összehangolás. Mindenképpen itt még sokat lehet javítani a helyzetet. A bizottságtól pedig azt szeretném látni, azt várom a PCD jelentős tekintetében, hogy, hogy, hogy ha esetleg mutassák meg, ugye jó, hogy megmutatják a sikereket, a sikertörténeteket, ahol eredményt tudtak elérni, de azt várnám, hogy mutassák be azt is, hogy hol mentek félre a dolgok, ahol megmutatják, hogy igen, ezt a csatát elvesztettük, itt nem sikerült koherenciát teremteni, de tudunk róla, felfedeztük, próbáljuk ezt kiavítani, tehát ez is hasznos lenne. Jó, jó, hogy, hogy megmutatjuk azt, ahol már sikert értünk, és megint rátérhetünk a bioüzemanyagokra, a nyersanyag irányelvre, de de a fejlesztési politikák szempontjából ezek nem mindig koherensek, lehet, hogy más érdekeket koherensen szolgálnak, de jó lenne, hogyha itt az inkoherenciákra is rámutatnánk. Aztán ott van ez a kis bizonyíték alamú érvelés. Egy példát mondanék az elmúlt napokból, ugye egy tanulmányt mutattak be nekünk a genetikai erőforrásokról, illetve a szellemi tulajdonjogokról és világos volt, hogy nincs igazi bizonyíték arra, hogy a szellemi tulajdon jogok védelme sokat tenne a fejlődő országokért és csökkenteni a szegénységet. De ha megnézzük a bizottság pénzügyi jelentését, akkor az a kép alakulhat ki bennünk, hogy a szellemi jogok nagyon hasznosak, és mennyire jók ezek. Hát jó lenne, ha bizonyítékat és az asztalra tennének, különben nem tudunk így érvelni. Ha nem tudjuk bebizonyítani, hogy igazunk van és helyes az érvelésünk, akkor nagyon sokan fogják ezt vitatni. Tehát tényleg az evidence-based, a bizonyíték alapú érvelés támogatna, mert ez nem igazán jelent még eddig meg. A bizottság jelentésében nem tudom, hogy igazából most ezt megmutatjuk e vagy sem, de e, örülnék, hogyha a PCD munkaprogramra is kitérjenek. Nagyon örülök, hogy létezik ez a munkaprogram, de érdekes lenne meghallgatni azt, hogy felülvizsgálásra került-e, mi volt sikeres, mi nem, milyen tanulságokat vontak le, hogyan alakul ez a jövőben és aztán a PCD jelentés nyomon követése is érdekes lehet. Ugye nem sokára jön a következő jelentés, jó lenne, hogyha nem ugyanaz kerülne megint bele a szövegbe, hanem hanem látnák azt, hogy mi az, ami végrehajtásra került, mi az, ami működött, nem működött, és így tovább, és így tovább. Például a PCD-k fő súlypontjai, a delegációk kérdése, a külképviseletek, portugáliak kérdezetre, ugye, hogy miért nem került végrehajtáshoz ezzel kapcsolatos terv, és ez nem csak a bizottságot érint, hanem az Európai Parlament, mint olyan, illetve a, fejlesztési szakbizottság is, ahol telti felülvizsgálhatni ezeket a dolgokat, és itt erre még komoly erőfeszítéseket tehetni. Tehát a kritikai oldalt hiányolnám, a, hiányolom a bizottság jelentésében nem látjuk azt, hogy hol lehetne még javítani a dolgokon, és azt is, hogy látnánk, hogy hol vannak a harcok, amit lehet, hogy elveszítünk, de hát mégiscsak jó lenne őszintének lenni erre ezzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy a PCD nem egy könnyű téma, nagyon sok az ellenállás a parlamenten belül, a bizottságban, tehát ezt szembe kellene néznünk, és meg kellene próbálni, tehát ezt bizonyítékokkal is alátámasztani, amit itt állítunk. A Concord és nyilvánvalóan sokat segít, e tekintetben nagyon hasznos a jövőbeli munkára vonatkozóan esetleg érdekes lehetne egy országot egészében is megvizsgálni, tehát hogy a fejlesztési politika milyen hatást gyakorol erre az adott országra, hiszen itt interakció folyik, mondjuk a tej ágazat befolyásolt más ágazatokat, tehát ez is egy érdekes elgondolás lehet. És szintén nagyon hasznos lenne, hogyha meg tudnák vizsgálni, hogy mi várható a közeljövőben, például a kap, akkor a szellemi tulajdonjogok új szabályozása, tehát ami várható, nyilvánvalóan nagyon összetett dolog ezt megvizsgálni, és hát a bizottsági hatástanulmányok is hasonlóképpen így összetetten működnek, de hát ezzel is szembe kell néznünk. Nagyon-nagyon hasznos lenne, ha önök ezek a témákra is kitérjenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dobiesz a választóinak fogom most beadni a, megadni a szót, hogy bemutassa a munkáját, illetve hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen! Először is röviden bemutatnám a jelentést, mert nagyon sokat beszéltünk a kontextusról, de azért néhány szót én is szeretnék elmondani bevezetésként. Nagyon örülök ennek a vitának, és nagyon örülök annak, hogy bemutathatom ezt a jelentést a parlament nagyon fontos szerepet játszik a PCD-ben, és nagyon fontos szerepet kell szánnunk a legfontosabb PCD-s témáknak, és ebben a tekintetben mindig is sokat segített nekünk a DEVE, és reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz. Várjuk a legközelebbi parlamenti jelentést, reméljük, hogy ez a politikai kérdéseket megfelelőképpen kezeli majd a bizottság munkadokumentuma 2011-es PCD jelentés az elmúlt év végén, december 15-én uh, került nyilvánosságra, és a bizottságnak azt lehet az elkötelezettsége, hogy két évenként készít ilyen PCD jelentést. Ez mindig attól függ, hogy milyen információt kapunk a többi bizottsági formációtól, a tagállamoktól, tehát ezektől az adatoktól függ, hogy milyen munkát tudunk elvégezni. Sokszor mi is sajnáljuk, hogy nem kaptuk meg a megfelelő információt vagy bizonyítékot a különböző esetek vizsgálatára. Sok esetben tehát nem mi tehetünk arról, hogyha valami hiányzik ebből a jelentésből. A 2009-es volt az legutóbbi jelentés, és megpróbáltunk az, addi, az azóta Megjelent prioritásokkal foglalkozni természetesen nem minden PCD-s témakörrel, mert ezek végtelen számúak. A politikai fejlesztési célú koherenciájának a következő időszak a 2013-ig ter- terjed most, és most öt fontos témakörrel foglalkoztunk, és ez is benne van a munkatervben. Három részből áll a jelentés. Az első egy általános horizontális kérdésekkel foglalkozó rész a pcd és kötelezettségvállások végrehajtásáról, és megnéztük, hogy a PCD-t milyen eszközökkel lehet elősegíteni. Ezen kívül beszélünk a bizonyíték alapú politika megvalósításról, illetve az elmúlt évek adatgyűjtési, metodológiai, tanulságait is levontuk a PCD előremozdításának esetében, és az OECD-s platformról is szó esik ebben a szövegben, és akkor így válaszolnék is majd az egyik kérdésre, amit föltettek. Arról volt szó, hogy vegyünk részt ezen az OECD-s platformon. Természetesen ott, volt, ott leszünk, és azt kérjük a tagállamok kapcsolattartó pontjaitól is, hogy ők is vegyenek részt a fórum, illetve a DAC munkájában, akkor is, hogyha nem OECD tagországok. Nem szeretnék ugyanis ugyanazt a vitát többször lefordi, lefolytatni. Február 7-én lesz majd egy OECD-n belüli PCD ülés, ez nyitott mindenki számára, tehát az EU-s tagországok fókuszpontjainak számára is És itt minden olyan téma, ami számunkra, vagy a tagállamok számára fontos bizonyára napirendre kerül. Az első résznél tartunk, ez a do no harm megközelítésről szól, és azon, hogy ezen néha tovább kell lépnünk. Sokszor arról van szó, hogy amikor a politikák fejlesztési célok koherenciáról beszélünk, akkor csak negatív tapasztalatok merülnek föl, és szeretünk volna túllépni ezen a do harm megközelítésen, és megpróbáltuk a koherenciákat megkeresni. Ez metodológiai szinten elég nehéz feladat volt, de mi hiszünk abban, hogy nagyon fontosak a pozitív tapasztalatok is annak érdekében, hogy további motivációt adjanak nekünk. A második rész tematikus rész, ez az öt legfontosabb prioritást takarja le, a pénzügyi és kereskedelmi kérdések, a klímaváltozás, az élelmiszerelátás biztonság, a migráció és biztonság. Nem fogok belemenni a részletekbe, azt hiszem, hogy nincsen erre elég időnk, de az egyik nagyon fontos téma, ahol nagyon jó eredményeket értünk el, az az országról országra elkészített jelentési rendszer. A prezentációban már hallhattunk erről, úgyhogy ebbe most nem szeretnék belemenni. Vannak sikereink, vannak kudarcaink, amikor mondjuk a mezőgazdaságról vagy a halászatról tárgyalunk, akkor elmondhatjuk, hogy a fejlesztési tekintetben valóban nagy sikereket értünk el a mezőgazdaságon belül. Nehéz kimondani, hogy egyértelműen sikeres, vagy egyértelműen kudarcos lett volna valamelyik politikánk, hiszen egyetlen politika sem száz koherens szinte sohasem mondhatjuk azt, hogy akkor jó, ebben a kérdésben lezártuk a munkát. A harmadik rész a levonandó tanulságokról szól, illetve egy indikatív listát tartalmaz a jelenlegi kihívásokról a következő két éves periódusra. Ez tehát egy working paper, ez egy munkadokumentum, és nem egy olyan ambiciózus dokumentum, ami a jövőre nézve alapvető guideline-okat határozna meg. Értem az önök csalódását ezzel a témával kapcsolatban, de hát ennek a jelentésnek ez volt a szerepe, és nem más. Ami a jövőt illeti, ugye itt van a munkaprogram, ami 2013-ig tart, ebben a munkaprogramban vannak olyan témák, amiket már napra készítettünk, a felülvizsgálaton és a follow-upon folyamatosan dolgozunk, ezen kívül szeretnénk már áttekinteni a 2013 utáni időszakra is, nem szeretnék túlzottan sokáig beszélni, ami a dokumentumot illeti, ez a Europaid websájtján nyilvánosan hozzáférhető, és február elején szó lesz majd az OECD-ben, erről ezt megvitatjuk, utána pedig a tanács is megvitatja majd ezt a dokumentumot, illetve a parlament is, és nagyon örülök annak, hogy itt ilyen nagy lelkesedést láthatok résztvevők részéről. Köszönöm. Köszönöm szépen úrnak adom meg a szót, és arra kérném, hogy rövid legyen. Well, thank you. I'll also try and answer. Köszönöm szépen, és próbálok választ adni a felvetett kérdésekre. Egyrészt szóval úgy gondolom, hogy a koherencia különböző szinteken egy fontos téma, egy globális kérdés, és az egyik legfontosabb elképzelésünk az az, hogy, hogy a koherencia az unió érdekeit és szolgálja, például a mezőgazdaság e, terén mi vagyunk ugye az egyik legnagyobb termelő sok tekintetben, de ugyanakkor a feleszes támogatások terén is az egyik legnagyobb adományozó vagyok, és, és a feltörekvő országokban, a fejlődő országokban sok uh, nagy befolyást gyakorolhatnánk, de itt példával kellene előjárni az Európai Uniónak. Nagyon erőteljes értékeken alapul, ugye az Unió például az emberi jogok nagyon fontos részét képezik az Európai Unió külső fellépéseinek, és ezeket a prioritásokat minél inkább érvényre kellene juttatni, és valóban végre kell hajtani, meg kellene valósítani azokat az értékeket, amelyeken az Unió alapul ez a és itt e, ebben kulcsfontosságú lehet ez a fajta politikai összehangolás. Aztán, aztán a bizonyítékok kérdés, a bizonyítékon alapuló érveléssel lehet ezt a politikát igazából kialakítani, ez igaz, a politikai szándék is szükséges ehhez, illetve a hajlandóság a politikai párbeszédre, és ez a civil szervezetre és a társadalomra is igaz. Például nálunk Dániában a, a Dán gazdák tanácsával is együtt dolgozunk, mert így szolidaritást lehet kialakítani a, például a gazdákkal és a felődő országokban és a, az unióban is nagyon hasonló kívásokkal kell, hogy szembenézzenek a mezőgazdaságban dolgozó gazdák. A közös mezőgazdasági politika ugye láthattuk, hogy az elmúlt 20 évben rengeteget változott nyilvánvalóan nem minden országot egyformán érint, ez nem befolyásolni mondjuk tájföldet, mint más országokat, de a párbeszéd fontos, nem csak a felelő országokban, hanem Európában is fontos a nyitottság, és úgy gondolom, hogy ez könnyen megoldatható, vagy ha nem is könnyen, mégis csak párbeszédes sok minden megvitatható. Köszönöm szépen, Simna asszonynak adnám meg a szót, hogy zárja le a vitát. Végül. Minden hozzászólást köszönök szépen. Úgy gondolom, hogy mindenki, aki hozzájárult és részt vett e, vitában, világossá tette, hogy a politikák fejlesztési célú összhangolása fontos számukra, a fenntarthatósága a fejlesztési politikákban, hiszen így is nevezhetnénk ezt, nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy még sok tennivaló áll előttünk, és Kőrensz úr elmondhatom, hiszen őnek teljes mértékben igaza van, hogy, hogy vannak olyan területek, ahol már sok mindent elértünk, és nem jól tesszük ezt, hogyha túl gyorsan kritizálunk és bírálunk, hiszen sok területen már sikerült helyes lépéseket tenni és eredményeket elérni de például az együttműködés területe, például a feltörekvő országokkal, ez az egyik legfontosabb terület, hiszen jó lenne, ha őket is be tudnánk vonni a munkába, ebbe a folyamatba, meg kell vizsgálnunk, milyen módon, úton, módon lehet ezt megtenni. Semmi értelme, ha arról konferenciát szervezzünk, hogy ki a legnagyobb adományozó, ki csinálja a legszebb fejlesztési politikát. Tehát mindenképpen észszerűen kell ezeket a programokat összeilleszteni, például a kínaiak építsék az utakat, mások más programokat valósítsanak meg, de úgy gondolom itt még valóban sok tennivaló van, és a bizottságot nem is zárom ki ebből a folyamatból. Hmm, el tudom képzelni azt, hogy egyfajta benchmarking rendszer, a referenciértékek meghatározása ösztönözheti az országokat arra, hogy egymástól tanuljanak, jó példákat átvegyenek, és remélem, hogy a következő alkalomig még egy-két lépéssel előrébb leszünk, hiszen nem sokára a szakbizottságunk jelentése is szavazásra kerül, és úgy gondolom, hogyha mindenki hozzájárul ehhez a mezőgazdasági szakbizottságbeli kollégák és a többi kollégákkal kemény vitákat ö, ö, tudunk folytatni. Én engem már fenyegetek azzal, hogy nem kapok majd semmit enni. Ezeket felvállaljuk, akkor eredményt érhetünk el. Köszönöm. Köszönjük szépen a vitát. Nézzük a következő napi rendi pontunkat. A kotonói megállapodás második módosításáról van szó, és most ezt a tervezetet kell a parlamentnek elfogadnia. A mi szakbizottságunk véleménye alapján előadónk Michael Cashman, már is megadom neki a szót, hogy mondja el nekünk, hogy hogyan járunk, hogy hol járunk. Cashman úr azt mondta, hogy magát a jelentés tervezetet csak a későbbiekben fogja majd bemutatni, erre bizonyára megvan a jó oka. Ez az első vita lesz, úgyhogy átadom neki a szót, hogy azért néhány szót elmondjon. Elnök asszony, köszönöm szépen. Először is el kell mondanom, hogy a címben van egy elég nagy hiba, ezt gondolom az angol verzióból indult ki, nem second amendment, hanem second revision kellett volna, hogy szerepeljen, mert most a felülvizsgálata folyik a 95. cikk értelmében a kotonói megállapodásnak. 2005. júniusában volt az első felülvizsgálat, és 2009. júniusában született meg a javaslat a második felülvizsgálatra, a kotonói megállapodás, az AKC országok és az Európai Parlament közös javaslatára. A megállapodás igen különleges jellegű az AKC országok és az EU között, és az elmúlt években nagyon sok változás történt, mind nemzetközi EU, mind pedig az AKC és az EU országok viszonylatában, ezért lesz szükség erre a felülvizsgálatra. Politikai, gazdasági, regionális integrációs, kereskedelmi, támogatási, segélyezési és menedzsment kérdéseket kell figyelembe venni, de most csak néhányat kiragadtam azok közül, a fontos témák közül, amelyeket még meg kell tárgyalnunk, és itt vannak az EPA-k is úgyhogy a mi szakbizottságunk foglalkozik a katonai megállapodás felülvizsgálatával. Ezt a tanács aláírta, minden tagállam ratifikálta, úgyhogy a parlamentnek hozzájárulását kell adnia ehhez. Igen, közelről követtem ezeket az eseményeket, tudom, hogy szorít némiképp az idő, de azért úgy gondolom, hogy jó szándékot feltételezhetünk mindenki számáról. A spanyol elnökség alatt a tanácsban már megszületett a megfelelő hozzájárulás, és a bizottság is elvégezte a munkáját. Nem szeretném kritizálni a biztost, de az emberi jogokat nem tartjuk olyan témának, amelyekről vitázni vagy tárgyalni lehet ezek nem megkérdőjelezhető kérdések. Kulturálisan mindannyian tudjuk, hogy az AKC országok miért ragaszkodtak ahhoz az állásponthoz, amit kialakítottak, amikor a biztossal és a tárgyalóival lefolytatták a tárgyalásokat. És még egyszer szeretném elmondani, hogy rendkívül fontos, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy az emberi jogok univerzálisok és megkérdőjelezhetetlenek. Hiába gondolják azt bizonyos tárgyaló felek, hogy lehet tárgyalni az emberi jogokról, hogy bizonyos emberi jogokat félre lehet tenni annak érdekében, hogy nemzetközi megegyezések megszülessenek, de én és nyilván itt a parlament is úgy gondolja, hogy ez nem így van, az emberi jogokról nem tárgyalunk. Nagyon sok aggály felmerült, és hogyha elolvassuk Éva Zsoli 2009. decemberi jelentését, akkor abból is láthatjuk ezeket az aggályokat, amelyek közül sok továbbra sem oldódott meg. Itt a szakbizottságban azt hiszem, hogy már több állásfoglalásban kifejtettük a tárgyalással kapcsolatos aggájainkat. A 8.4-es cikk a politikai párbeszédek diszkrimináció mentességéről szóló rész, itt tulajdonképpen csak az ENSZ emberi jogi nyilatkozatának második cikkét vették eddig figyelembe. Ami az AKC országokat illeti, itt különösen a szexuális orientációra vonatkozó tárgyalási szakaszok kritikusak. Úgy tűnik, hogy ezekkel kapcsolatban a tárgyalópartnereink nem akarnak engedni és ez nem is lenne olyan nagy probléma akkor, hogyha nem lennének olyan országok a tárgyaló partnerek között, ahol a homoszexualitás bűnnek számít. 38 ilyen ország van az AKC országok között, ahol bűncselekménynek számít a homoszexualitás tehát nekünk az emberi jogok védelmében egyértelmű üzenetet kell küldenünk ezeknek a tagállamoknak, hogy csak is diszkrimináció mentességi alapon vagyunk hajlandóak velük tárgyalni, amennyiben szex- szexuális orientáció alapján ők megkülönböztetik a lakosaikat, akkor nem vagyunk hajlandóak velük tárgyalni hogyha nem beszélünk ezekről a témákról, akkor ugyanaz történik, mint ami a fekete közösséggel történt, amikor megjelent az AIDS vírus, nem tettünk semmit, hallgattunk, és ez a hallgatás halálesetekhez vezetett. Úgyhogy azt hiszem, hogy elég, ha még megemlítem, hogy a második világháborúból milyen leckéket kell megtanulnunk, és mást akkor nem is mondanék ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Vannak más aggályok is egyébként most lépjünk tovább arról a kérdésről, amiről néhány kolléga bizonyára úgy gondolja, hogy ez a veszőparipám, és mindig ezzel lovagolok, és mindig ezzel foglalkozom, tehát lépjünk tovább, és térjünk rá az INTA szakbizottság véleményére, amelyet már el is fogadtak, ez a az igazságos kereskedelemről, a mikrokreditekről, a fejlődésről, és a pénzügyi, illetve az adó kérdésekről szóló vélemény. Remélem, hogy a bizottság itt van és figyel. A bizottságnak kellene megmondania azt, hogy a megállapodásnak a liszabonosítása milyen következményekkel jár, és hogy ez miért nincs benne abban a végleges szövegben, ami most előttünk van. Úgyhogy gondolom, hogy ez a szakbizottság mindig is nyitott volt arra, hogy ezeket a problémákat megvitassa. Pivax, biztosan egyébként szoros kapcsolatban vagyok én, mint előadó, és remélem, hogy a diszkrimináció mentességről szóló alapelvek megvalósulnak a kotonói megállapodásban. Azt hiszem, hogy ez remek alkalom, hogy megvitassuk azokat a kérdéseket, amelyeket a partnerországok sokszor nem akarnak felvetni, de most ezt megtehetnénk. Az elkövetkezendő hónapokban komoly előrelépést várunk, és a bizottság, illetve a biztos is elmondta, hogy az a céljuk, hogy megvárják az AKC és EU nagykövetek, illetve a tanács következő tárgyalási fordulóját, és eh, én magam is megvárom ezeket az tárgyalási fordulókat, és csak utána fogom elkészíteni a szövegtervezetemet úgyhogy az Európai Parlament beleegyezése csak ez után születhet meg. Természetesen a túlszejtés ki van zárva, semmilyen módon nem lehet a kotonúi megállapodást felhasználni túlszejtésre. A 2015-ös következő felülvizsgálat után végül 2020-ban ér majd véget egyébként ez a megállapodás. Az imént, amikor hozzászóltam Berman úr nevében, akkor már elmondtam, hogy mi a véleményem a parlament beleegyezésével kapcsolatban. Ezért mondom azt, hogy a következő tárgyalásokat meg kell várnunk, és csak utána mondhatunk véleményt, amikor ezeket a tárgyalási fordulókat is a megfelelő alapossággal megvizsgáltuk. Köszönöm. Azt javasoljuk, hogy először a bizottság kapjon szót, majd pedig úgy látom, hogy Görenc úr szeretne feltenni egy kérdést. A bizottságé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Kasman úrnak az áttekintést a Kotonú Egyezmény második felülvizsgálatáról. Ő ezt tökéletesen ismeri. Röviden szeretnék Michael első kérdésére válaszolni. A diszkrimináció mentességről van szó. Meglehetősen széles körű párbeszédet folytattak Pibax biztossal, és megszületett a gondolat, hogy szemináriumot rendezzenek és elmélyítsék a kérdést. Azt is tapasztalhatták, hogy az AKC oldaláról ellenállás van bizonyos témák megvétetásával kapcsolatosan, például a közülésen, EU AKC közülésen is ezt tapasztalhattuk. A bizottság és az EU általában véve külön figyelmet fordít arra, hogy az igaz, hogy nagyon sok országban a szexuális beállítottság, a homoszexualitás még mindig büntetve van. Az EU-nak viszont szilárd az álláspontja, amikor ez a kérdés terítékre kerül, ezek a törvények, Ruanda, Burundi, Nigéria vonatkozásában emlékszünk rá, amikor erről szó volt. A bizottság, annak idején most pedig az EU, a fő képviselő alelnökön keresztül igen határozott álláspontot foglal el e témában, és kompromisszumos megoldásként az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatát emlegették fel, a lényeg az, hogy a politikai párbeszéd ne legyen üres az AKC-kkal, de itt bizonyos ellenállás van a részükről, azt illetően, hogy bizonyos kérdések ne képezzék vita tárgyát, például azok, amelyek az EU alapjogi kártájában szerepelnek. A Lisszabonisítási kérdés, a az egyezmény idején még a Lisszaboni szerződés nem lépett életbe, és akkor arról volt szó, hogy az EU tájékoztatja az AKC országokat az egyezmény Lisszaboni szerződés alá vonásáról. AKC EU közös tanácsülésen is szó volt erről, valamint a nagykövetek együttes bizottságában is. Majd született egy levél, amelyet a mostani megállapodás tervezethez csatoltak. Majd a levelet visszavonta a tanács, mert úgy gondolta, hogy még rendezni kell bizonyos kérdéseket az EU külső képviseletéről, tehát Lisszabon itt nem egyszerűsített a dolgokon. Vannak olyan elemek, amelyeket még tisztázni kell, és a bizottságnak az a célja, hogy hamarosan elküldje ezt a levelet azért, hogy a Kotonú Egyezmény intézményes rendelkezései megfeleljenek a Lisszaboni szerződés új rendelkezéseinek. Első véleménycseréről van most szó, azt hiszem, hogy itt most megállok, és a bizottság készen áll arra, hogy más pontokat is megvitasson, ha ez az előadó szándéka, például, hogy legyen pibálszal párbeszéd, és pozitív, konstruktív elemekkel járuljunk hozzá a bizottság végleges jelentéséhez Görenc úr. Köszönöm. A vita keretében nem szabad eltagadnunk egy igazságot, ez minden vita mögött ott van. Kotonú hosszú távon az összeomlás fenyegeti ha akarjuk, hanem regionális helyzet miatt a bizottság nehéz helyzetbe kerül, és Michael vetett fel egy gondolatot, ezt folytatnám. Jó lenne, hogyha Michael követelését meghallgatnák. Szerintem egyhangulag követ, mi őt támogatjuk. Ezek sajátos, egységes értékek. Valakivel beszéltem, aki Sessonnal, aki jól ismeri a problémát, és ő azt mondta, hogy ha nincs globális megközelítés az összes álkétség országokkal, akkor nincs megegyezés. A szerződés elején voltak nézetkülönbségek, aztán végül nem sikerült mindent tető alá hozni ezt nem szabad megismételni. Másik, Kotonu, nem tudjuk, hogy áll majd a helyzet 2020-ban, de Kotonúban fontos döntéseket hoztunk, ezek messze mennek. Például itt vannak az új szereplők, a privát, a magánszektor, a berlini fal leomlása óta nem használtuk ki az összes lehetőséget. Másik, a civil társadalom kibontakozása, ez még sok kívánni valót hagy maga után. A költségvetésben erőteljes politikai ellensúlyokat kell beépíteni a civil társadalomra vonatkozóan, támogatni kell őket, végül pedig Afrikának új felelősségei vannak, például saját felelősségi körét kell vállalnia, az államoknak saját feladatát ellátniuk, és itt vigyázni kell a konfrontációra, oda kell figyelni, meg kell nézni, hogy hogy lehet itt ösztönözni, vagyis ötvözni ezeket a dolgokat, tehát az EU is, és az afrikai országokat, és az EU-afrikai csúcson már nem tudjuk, hogy ki mit tesz vannak, akik részt vettek a közlemény megfogalmazásában, megfogalmazásában, mások viszont csak gyűjtik-gyűjtik a kérdéseket, és nincs válasz rájuk. Köszönöm. Kasman úr a szól. Thank you very much. Can I thank Charles for his comments? Köszönöm szépen. Köszönöm Ferenc kollega kommentárjait. Valóban rámutatott a lényegre az LK-ban létrehoztam egy szervezetet, jogi egyenlőség, igazságosság a leszbikusok és a homoszexuálisok, homoszexuális férfiak számára, és itt a változásokat a magánszektorban kell elkezdeni. A magánszektor lehetővé teszi a jó gyakorlat kialakítását, és ez igen lelkesítő. A Google-lal nemzetközi szinten dolgozom, és nekik van egy diverzitás egységük. Vannak országok, ahol jelen vannak, és ott gondoskodnak arról, hogy a cég a diversitást támogassa, még az Ákácsi országokon belül is. A magánszektor nagyon jó mechanizmus, egyetértek Dominikkal, a bizottság, a főképviselő igen szilárd álláspontot foglalt el a diszkrimináció ellen, beleértve a szexuális irányultságot. Azt akartuk, hogy ez itt is tükröződjön ez a szilárd álláspont. Ha megengedi elnök asszony, a tárgyalások végeredménye, a párbeszéd különféle közös gondot okozó kérdésekre összpontosítunk. Tehát ez azt jelenti, hogy ami nekünk nem gond, arra nem kell összpontosítani? Fegyverkereskedelem, túlzott katonai kiadások, kábítószer, szervezetbűnözés, gyermek munka, azután a diszkrimináció, különböző alapon származás és egyebek, tehát ezek fontos kérdések, és a másik státusz, egyéb státusz kérdése, ez itt a kult szó, mert ahhoz, hogy valakinek más státusza legyen, ahhoz, hogy ahhoz valaki másnak ezt el kell ismernie. Tehát, hogyha valakinek nem ugyanaz az identitása, mint a másiké, akkor azt el kell ismernie. A diszkrimináció mentességről nem lehet vitatkozni, hogyha ezt a cikket nem említsük meg. Dominik, nagyon köszönöm, hogy Ruandáról beszélt. Ru- Uganda a homoszexualitás gyűlöletének törvénytervezetét akarja exportálni, például életfogytiglani börtönbüntetés és egyebek. Ez a ruandai parlament elé került. Végül azt állapították meg, hogy a magánélet kérdése a magánszemélyek ügye, és végül is Uganda a diszkrimináció mentességet fogadta el, és elutasította ezt a törvénytervezetet, úgyhogy ez ragyogó példa. Jamaikában most választottak egy új miniszterelnököt, aki azt mondta, hogy a kabinetben most már szolgálhatnak leszbikusok és homoszexuális férfiak. Eddig ez tiltva volt, most már nem, és most már a brit gyarmatosítás törvényeit kezdik eltörölni, mert ezek voltak az első a homoszexualitást bűncselekménynek tekintő törvények. Ez azt jelenti, hogy a bátor emberek lépnek előre, és erre emlékezni kell. Rájuk kell emlékezni, és nem azokra, akik a szavak mögé bújnak, és közben nem teszik meg azt, amit jogszerűen, igazság szerint kellene. Köszönöm a szép konklúziókat, most pedig rátérünk a 17-es napirendi pontunkra. A bizottságunk delegációt küldött Buszánba, Dél-Koreába, több mint 3000 küldött gyűlt össze, ez november 29-től december 1-ig tartott, megvizsgálták a Párizsi nyilatkozat elveit, és azt, hogy mennyire hatékony a segítség, a segély a fejlődés, fejlesztés szempontjából. Aláírták a buszáni partnerségi megállapodást, az együttműködésért és a hatékony fejlődésért, és ennek folyamányaként együttműködés születik a fejlődő országok miniszterei között, itt a feltörekvő országokról van szó, a dél-dél együttműködés és a háromoldalú együttműködés, a civil társadalommal való együttműködésről van szó. Gustavo Martin Prada úr vett részt a vitákban a bizottság részéről, de ezt megelőzően átadom Keller asszonynak a szót a delegáció vezetőnek. Kérem, hogy rövid, tömör összefoglalót adjon a buszáni misszióról. Igen, az EU-AKC közös parlamenti delegációt vezetők buszáma. A Carlos és én vettünk ebben részt. Úgy gondolom, hogy igen, csak érdekes időt tartottunk a magas szintű fórum negyedik ülése délkorában. dél több mint 3000 résztvevőt gyűjtött egybe, és nagyon magas szintű vendégeket és minisztereket, civil szervezetek képviselőt, kormányzati szereplőket, és így tovább. Tulajdonképpen ez egy formális érdekképviseleti fórum volt, ez a magas szintű fórum, mi pedig november 29-én a parlamenti fórumon vettünk részt, ahol a, a világ minden részéről érkeztek parlamenti képviselők, és hát ugye már nyomon követtük az először segélyhatékossággal foglalkozó magaszintű fórumok hát és nagyon érdekesen alakult, ez volt a bilaterális beszélgetések, például a Concorddal és más civil szervezetek képviselővel is találkoztunk, illetve Pibax biztos úrral is sikerült kétoldalú beszélgetést folytatunk. Üdvözöljük azt, hogy előrelépés történt a segélyhatékonysági menetrenddel kapcsolatban, és megerősített kötelezettségvállalásra tettek tanulságot a résztvevők, a feltételekhez kötött segélyek szaba, felszabadítása és fontos volt, aztán érdekes volt ugye az is, hogy India csatlakozik e vagy sem, de végül csatlakoztak nagyon sok diplomáciai kötélhúzás került ez, de sikerült elérni, hogy ők is csatlakozzanak. Aztán a fejlesztési segélyek tekintetében a részvétel, a felelősségvállalás, a parlamentek, a civil szervezetek, a helyi hatóságok részéről is fontos, így ők is meghatározhatják azt, hogy mire költsék a fejlesztési támogatásokat, és ezeket monitorozzák, és aztán ott van a, az országos rendszerek kialakítása, ahelyett, hogy párhuzamosan párhuzamos rendszert építenek fel, országonkénti rendszert alakítunk ki, és a feltörekvő országok is egyre inkább megjelennek, mint adományozok, elsősorban a BRIC országokra gondolni. És a magánszféra képviselői is eh, részt vettek, de az én ízlésemnek egy kicsit túlzottan is foglalkoztak velük. Az egyik csúcspont az volt, hogy az USA csatlakozott a nemzetközi átláthatósági kezdeményezéshez. Ez volt az egyik csúcspont, ez azt is jelenti, hogy nem igazán túl sok csúcsponttal büszkékedhetett ez az ülés. Aztán, hogy a negatív oldalát is megemlítsük, volt egy végső nyilatkozat, ugye a záró nyilatkozat, amelyet elértünk. Ez egy narratív eh, elbeszélés, tulajdonképpen nincsenek indikátorok, mutatók, nem volt arra vonatkozó iránymutatás, hogyha ezt és ezt elérjük, akkor mit érjük. Az utolsó percben történtek még változtatások, például az, az egyik legnagyobb csatát a végsőkig az átláthatóságon alapuló megközelítés jelentette, aztán a segélyhatékonyságot segítő együttműködés támogató buszáni partnerséget hoztuk létre. Nem igazán világos, hogy mi az újdonság ezzel kapcsolatban, ez egy új struktúra, egy, hiszen korábban mindenki ellenezte azt, hogy új dolgokat hozzunk létre, de nem világos, hogy ez most milyen hatáskörre bír, ki a tagja, ki lehet a tagja ennek a partnerségnek, tehát ezeket nem sikerült igazán tisztázni. Pibax biztos úrtól hallottuk azt is, hogy ezt nem um, tartotta igazán kulcsfontosságú eseménynek, a fejlesztés politikai események közében, ugye a, a, a párizsi kötelezettségvállalások további fenntartását nyilvánvalóan üdvözlőjük, de hát, hogy amikor 3000, 3000 embert összegyűjtenek, akkor még inkább, még mélyebben ki kellett dolgozni a, az alapelveket. Az Unió vezető szerepet töltött be a korábbi fórumüléseket is, de Buszánban nem volt ez igazán látható, ez a szerep Kína és további feltörekvő országok jelentek, meg nagy játékosként igazából ők játszották a főszerepet, nem igazán láttuk azt, hogy az Unió bármiféle vezető szerepet töltene be. Igazából a tagállamok maguk jelentek ott meg a szintére, és nem igazán az Unió, és ez ezt, ezt én igazából nagyon sajnálom. Kár, hogy ez így történt. A parlamenti küldöttséget nem írták meg az uniós koordinációs ülésre, pedig kértük, hogy hadd lehessünk jelen, de ez nem történt meg. Hát ez nem volt igazán udvarias jelzés irányunkba. A lengyel elnökség nem segített minket ebben, meglátjuk, hogy legközelebb ezt hogy fog kinézni, de lehet, hogy nem is lesz már legközelebbi alkalom, még egy ilyen magas szintű ülésre lehet, hogy nem kerül mással. Az év közepén ö, specifikusabb indikátorokat, ö, referenciák, értékeket fognak elfogadni a arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a fejlesztési politikák eredményességét mérni. Megpróbáljuk ezek kidolgozását minél nagyobb mértékben befolyásolni, és aztán miután megfogalmazásra kerültek, nyilvánvalóan a végrehajtásukat is szeretnénk segíteni. Nem, mert Carlos úr ezzel egyetért. Nem. Köszönöm szépen, Keller asszony. Köszönjük ezt a remek beszámolót. Martin Preda úrnak fogom most megadni a szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkit üdvözlök. Úgy gondolom, hogy ahogyan már hallhattuk Keller asszonytól, a magas szintű fórum pusztáni ülése nagyon érdekes esemény volt, és egy olyan esemény, ami nyilvánvalóan befolyásolni fogja a segélyhatékonysági menetrendet még az eljövendő években. Az ENSZ serpájaként szeretném a mi értékelésünket is megosztani önökkel, hogy mi hogyan látjuk ezt a fórumot, különösen a fórum eredményeit szeretném értékelni. Számunkra ez egyértelmű sikert jelentett az Európai Unió számára. Először is szeretném kihangsúlyozni, hogy milyen kiváló volt a koordináció a buszani ülés előkészítése során, és buszánban, a helyszínen és az unió és az uniós tagállamok koordinációja nagyon jól sikerült. A serpák ülésén három tagállam képviseltette magát a bizottság, képviselte magát az uniót, és úgy gondolom, hogy kiváló munkát végeztünk a koordináció tekintetében, és abban tekintetben, hogy egy hanggal, egy hangulag képviseljük az uniós álláspontot, és ez tükrözi a záró dokumentum is, ahol, amelyben a bizottság által illetve a tanácsi következtetések által is felvetett pontok jelennek meg. Üdvözlöm az igencsak hasznos részvételt az Európai Parlament oldaláról, e fórumon a civil szervezetek és nagyobb mértékben vettek részt a serpák ülésén is. Úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznosnak bizonyult, és mindenképpen javította e folyamat integratív jellegét. Ami az végeredményt illeti, az Európai Unió számára világos célokkal rendelkezünk, mind tartalmi, mind pedig eljárási szinten, és úgy gondolom, hogy az ára dokumentum jól tükrözi a mi elképzeléseket. Vannak olyan területek, ahol az Európai Unió arra szerette volna használni a Puszani fórumot, hogy a már elért komoly eredményekre is rávilágítsunk, különösen a közös programozás terén, illetve az átláthatóság terén sikerült már eredményeket elérni. Ezeket sikerült kihangsúlyozni mind a konferencia során, mind pedig a konferenciát kísérő eseményeken, és az áradokumentum is rávilágít erre. Mindenképpen egyetértünk Madame Keller asszonynal abban, hogy nem csak az volt a feladata a buszáni ülésnek, hogy megerősítsük a Párizs és az akrai kötelezettségvállalásainkat, és nem csak az, hogy biztosítsuk azt, hogy a jövőben még teljes körülben hajtjuk végre majd ezeket a kötelezettségvállalásokat, mint tettük azt a múltban, hanem azt is szerettük volna leszögezni, hogy a feltörekvő adományozó országok is vállalják ezeket a kötelezettségeket a buszáni ülésen, illetve annak előkészítése során arra koncentráltunk, hogy az olyan országokat, mint Kína, India és Brazília bevonjuk ebbe a folyamatnak, és hát ez igencsak nehéznek bizonyult. És hát őszintén be kell vallalunk, és szembe kell néznünk azzal, hogy hát messze nem sikerült azt elérnünk, hogy ezek az országok a jövőben valóban teljes mértékben fogadják el a Párizs és Akrai alapelveket és kötelezettségvállalásokat. De egyetértetek abban, hogy csatlakoznának ehhez a globális partnerséghez, és amennyire lehetséges számukra próbálják ezeket a, az alapelveket bevonni a fejlesztési munkájukba. De igazából nagyon nehéz volt már ezt is elérni. És hát nyilvánvaló, hogy csak hatékony új globális partnerséggel tudunk majd előrelépést elérni, és csak így tudunk majd konkrét eredményeket felmutatni. Ami a globális partnerség miben létét, milyenséget illeti, ahogyan az áradokumentum is leírja. Egy hat hónapos folyamatot kezdünk most meg, amelyben vitákat, eszmecseréket fogunk folytatni egy olyan csoportban, amely hasonlatos a serpák csoportjához, akik a buszani ülést előkészítették lehet, hogy ezt bővítjük majd. kis megpróbálunk azokra a kérdésekre válaszolni, hogy igazából a globális partnerségben kik lesznek a részvevők, melyek az indikátorok, a mutatók, amelyek ki kell dolgozunk annak érdekében, hogy monitorozni tudjuk majd a kötelezettségvállalások végrehajtását. A múltbeli és a jelenlegi kötelezettségvállalásokra is gondolunk itt, és nyilvánvalóan interakcióra lesz szükség technikai szinten is, miniszteri szinten is, és Buszánban erős már megállapodás született. Igen, valóban a múltban az OECD látta vendégül ezt a segélyhatékonysági ülést, aztán voltak további kiegészítő, helyettesítő testületek, mi ezt már túl soknak is tartottak voltak itt klaszterek, munkacsoportok, és így és, és, és, buszában próbáltuk racionalizálni ezt a struktúrát, és próbáltuk a globális párizsi szintről a nemzeti szintre levinni, és itt a civil szervezetek is fontos szerepet fognak játszani, és próbáljuk a segélyhatékosság terén nem új struktúrát felépíteni, hanem hanem egy integratív Indiát, Kínát, Indiát és más országokat is magába foglaló ENSZ által vezetett struktúra jelenne meg. Ezt a, az dokumentum eredményei is mutatják. Ugye mindenképpen cél, hogy a feltörekvő országokat is bevonjuk, mindenképpen meg kell érteniük azt is, hogy ez az ő érdeküket is szolgálja. Feltörekvő országok az Unió, érdekeit is szolgálja az, hogyha ugyanazon alapelveket fektetjük le a segélyhatékonyság terén. És az egyetlen pont, ahol talán nem értek egyet, Keller asszony, aztán az unió láthatatlansága buszammal, ahogy már az elején elmondtam, kiváló volt a koordináció az unió és a tagállamok között, és ezt tükrözte is a két miniszteri szinti intervenció az unió részéről Buszánban, a záró ülésen, és a legfontosabb miniszteri ebéden Pibax biztos úr e két alkalommal az unió nevében szólalt fel, illetve a tagállamokat képviselte. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen. Teokarosz asszonyi a szó, tessék. Köszönöm a szót. El kell mondanom, hogy maximálisan egyetértek Keller asszonynal. Abban is egyetértek vele, hogy a buszani események nagyban meghatározzák majd a jövőbeli előrehaladást. Nem tudjuk, hogy mennyire lesz majd hatékony a jövőbeli munka vagy sem, de úgy gondolom, hogy a jövőbeli segélyekre mindenképpen nagy kihatása lesz a buszáni esemény. Ami a parlament képviseltségét illeti, voltak, akik azt mondták, hogy megfigyelőként voltunk ott, hát szerintem még ez sem volt feltétlenül biztosítva. Nem hinném, hogy nagyon negatívan kellene azért megítélni a buszani eseményt. A a bizottság ott volt, képviselte az EU-t, úgyhogy nem hiszem, hogy kritizálnunk kellene az Európai Bizottságot. Ami magukat a tárgyalásokat illeti, ismerjük a problémákat, ismerjük azokat az ördögi köröket, amelyek a segély hatékonyságot csökkentik. Rengeteg olyan téma van, amelyben már régóta próbáljuk javítani a helyzetet, de nem sikerül. A civil társadalomtól is nagyon sok kritikát kapunk, de hát azok a civil szervezetek vannak ott, amelyek kezelik ezeket a segélyeket, úgyhogy ez nem biztos, hogy reprezentatív, mert a támogatott országok civil szervezetei nem voltak ott, vagy csak kismértékben szóltak hozzá. Voltak más szemináriumok is, egyéb műhelymunkák, szatelit események, Buszán mellett ezek is nagyon fontosak de mint ahogy Keller asszony is elmondta, javítanunk kell általánosan a segélyek helyzetén. Köszönöm. Görán szúr most öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Három dolgot szeretnék mondani. Köszönöm Keller asszonynak a kitűnő jelentését a P, az EP részvételéről a buszáni konferencián. Másrészt pedig örülök annak, örülni kell annak, hogy a feltörekvő országok kezdenek részt venni a folyamatban, skizofrén helyzet állt elő, hiszen kedvezményezettek is, és adományozók is hirtelen. A feltörekvő országok nem reagáltak még arra, hogy másképpen fogják a pénzalapokat elosztani a jövőben, ahogy ezt Pibász biztos mondta. Másik kérdés, az EP képviselete. Kinsaszában az ülésen, emlékszem rá, az AKC ülésen megtiltották Charles Michelnek, hogy a tanácsot képviselje, amit én teljesen érthetetlennek találok. A tanács nem képviseltette magát, és végül is Lady Ashton képviselte a tanácsot, most pedig a lengyel elnökség megtiltotta a parlamentnek, hogy részt vegyen a paralel tárgyalásokon. Ez Montesquieu emlékezett, aki azt mondta, hogy ha bárkinek hatalma van, akkor mindig azon dolgozik, hogy visszaéljen vele. Szerintem ez nevetséges dolog. A parlament nem részese a megoldásnak. Hát azt hiszem, hogy ez a legfontosabb hipotézis, és megoldást kell erre találni intézményes szinten, azért, hogy most már véglegesen a az ilyen jellegű viselkedésnek, magatartásnak véget vessünk. Elnök, van egy keretmegállapodás a bizottság és a parlament között, amely világosan elmondja, hogy a, az EU küldötteknek megfigyelő státuszuk van nem utasíthatják el a részvételünket semmilyen esetben sem. Szerintem ezt a problémát, problémát írásban kell tisztázni. Nem elég ezt elmondani, hanem valamit tenni is kell, nem tudom, hogy hogyan. Talán ezt most jegyezzük fel, hogyan lehetne elérni, hogy ez valóban megvalósuljon. Már velem is előfordult, hogy valahova nem engedtek be, és ez elfogadhatatlan. Majd gondolkodom rajta, most is gondolkodom, feljegyezzük, és ezt rendezni kell. Minden alkalommal, amikor új elnökség van, kezdődik egy elnökség, akkor ezt már előre jelezni kell. Mert ezt konstatáljuk, de hogyha már előre szólunk, akkor talán ezzel megoldjuk a kérdést. Görenc úr ismét, a tanácsal valóban gondunk van. Már tettem egy javaslatot, hogy írjunk egy levelet a tanácsnak, és hívjuk meg őket. Néhány kérdés tisztázására itt vannak a delegált aktusok. A tanács nem volt ott a vitában, pedig társ jogalkotóként ott kellett volna, hogy legyenek. Nehéz folyamat ez, és még nem értünk a végére. A tanácssal valahogy most már hosszú ideje nem tudunk igazán kapcsolatot tartani, döntsük el, írjunk egy levelet a tanácsnak, és mondjuk meg nekik, kinek mi a feladata, és ki ellenezheti azt, hogy a parlament megfelelően képviselve legyen a konzultációkon. Azt hiszem, hogy volt egy reagálás vagyis kell, hogy reagálás legyen a bizottságunkon túl is, hogy a parlament minden nemzetközi tárgyaláson ott lehessen, és Lisszabon óta a parlament mondja ki az utolsó szót ezekben az ügyekben, elnök. A többi bizottsággal is kapcsolatba lépünk, mindegyiknek hasonló problémája van, és a jövő héten írunk egy levelet, adunk egy határidőt, mert ha nem, különben akkor összecsapunk, én szeretem itt a szabályozott dolgokat. Talán az elnökök értekezletén kellene erről megbeszélést tartani a következő bizottsági ülésen, akkor ezt felvetjük ismét. Most pedig áttérünk a következő pontra. Fölveszem a szemüvegem. Voilà point 18. Donc la crise actuelle de l'énergie a mis en lumière nagy kihívások az EU előtt, az EU bioenergia politikának hatása fejlődő országokra. Egyre nagyobb az igény a mezőgazdasági nyersanyagokra, hiszen a fosszilis fűtőanyagok ára emelkedik, és a fejlesztési politikát irányítani kell azért, hogy politikai intézkedések szülessenek, azzal a célral, hogy a bioenergia fokozott alkalmazása hozzájárulna ahhoz, hogy az éhínség és a szegénység ellen harcoljunk a világban egy tanulmányt fogunk meghallgatni, és a bizottságunk hozzá akar járulni a vitához a világ szegény régióinak fenntartató fejlődése a cél. Stefani Wunder asszony, aki kutató és koordinátor Berlinben a Bioenergia és a Mezőgazdaság Ökológiai Intézetében. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, átadom neki a szót. Wunder asszony negyed óra kap az ismertetésre. That introduction. Um... Köszönöm szépen a bevezetést. Stephanie Wunder, aki angol tanácsos hallgatott, nem az ICO intézetet képviselem, az Ökológiai Intézetet Berlinben. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek. Szeretnék a tanulmányunk legfontosabb megállapításait megosztani önökkel, ahol is a az unió bioenergetikai politikájának hatását vizsgáltuk a fejlődő országokban. Van néhány fontos terület, mi leginkább a bioüzemanyagok területét emeltük ki, nagyon örülök hogy az ENVI szakbizottság is foglalkozott ezzel, ahol a bioüzemanyag hatását vizsgáltak. Itt most ebben a szakbizottságban eh, itt leginkább a fás biomasszára, felszerelő energetikai biomasszára fogunk koncentrálni. Az elkövetkezendő 15 percben, reméltem, hogy kicsit több időt is kapok, de az elkövetkezendő 15 percben, és aztán így időnk marad a vitára, és így az uniós politikok hátterét próbálom áttekinteni, és a biomassa kereslet, eh, foglalkozom a kereskedelmi forgalommal, a fejlődő országok szerepét etérem, és hát nyilvánvalóan a közösségekre a legnagyobb hatásokat is megvizsgáljuk a fejlődő országokban itt a földviszonyokra, víz, helyi energiabiztonság, élelmezős biztonság, illetve a talaj romló állapota lesznek a legfontosabb kulcsfogalmak, és akkor végül a következtetésekkel zárok. Amint tudják, a megülő energia irányelv, a 2009-es irányelv ugye a legfontosabb kiinduló pontja az Unióban, a bioenergia növekedésének, amelyet a mai napig láthatunk. ugye arra van szó, hogy a 20%-os célkitűzést kell elérnünk 2020-ig, tehát 20%-ot kellene a megülő energiáknak elfoglalni az üzemanyag mixben, így 10 ot érint a közlekedésben használt üzemanyagok aránya. Egyre inkább növekedett az érdeklődés és a kereslet a fás biomassa iránt, ezt elsősorban villamosenergia előállításra, illetve hűtésre, fűtésre használják, második generációs bioüzemanyagokat is elő lehet állítani a fás tárú biomassa segítségével, és így a bioüzemanyagok is egyfajta opciót jelentenek a biomassa, tehát erre is használható, de ez inkább kisebb mértékben valósul meg. Nézzük meg a nemzeti megújuló energia cselekvési terveket, ugye minden tagállam benyújtott ilyen tervet. Itt a kereslet, illetve a politikai célok, célkitűzések a, tulajdonképpen nem érhetők el az unión belül előállított megújuló energiával, hazai ki, a belföldi kínálat nem kielégítő, nehéz itt a számszerűsíteni az eseményeket, a fejleményeket, de az ültetvények mindenképpen fontos szerepet fognak játszani a, az ellátásban. A kérdés az, hogy a, az Unió honnan fog importálni biomasszát, és ez a térkép nagyon érdekes, ha megnézik elsősorban a zöld területeket, tehát ott, ahol a legnagyobb a potenciálja a bioenergiát szállító növények termesztésének itt elsősorban ugye Ázsiát, Afrikát és Latin Amerikát is láthatjuk. Európában igen csak stabil, már nem nagyon lehet fokozni a termesztést, de nagyon nagy a kereslet tehát nekünk importálnunk kell a felszáró biomasszát. Aztán itt a következő grafikon, itt néhány példát láthatnak arra, hogy hol vannak már nagy projektek folyamatban, a fejlődő országokban láthatják például a Gánát, Kongót, Mozambikot, itt valóban komoly projektek folynak, tehát a felszerű biomaszát eh, valószínűleg innen fogjuk importálni. Aztán megvizsgáltuk a kiadásokat is, megnéztük, hogy milyen lehetséges hasznot hajthat ez a trend, de hát eh, nyilvánvalóan nehéz a bio energia politika konkrét hatásait megvizsgálni, hogy az unió ez irányú politikája milyen konkrét hatással bír, hiszen vannak nem uniós szempontok is, illetve fejlemények téren vannak más felhasználói is, a fás szárú biomasszát lehet például bútorok, vagy papír előállítására is használni, tehát itt ugyanazon a piacon több szereplő, több ágazatos verseng. Amit én most szeretnék megtenni, az az, hogy néhány általános megállapítást osztok meg önökkel a hatásokról, és aztán néhány konkrét példát is megneveznek, és itt elsősorban Afrikára koncentrálnék, hiszen nyilvánvalóan ez az a terület eh, regionálisan nézve, amely leginkább érdekel bennünket. Az első rész eh, kategóriája hatásoknak az a hozzáférés a földhöz, a helyi közösségek hozzáférése a földterületekhez. A bioüzemanyag ágazatban már sok ilyen vita lefolyt, ugye eh, sokan félnek attól, hogy a földet és a vizet kisajátítják, tehát nagy földterületeket eh, befektetők, külső befektetők felvásárolnak, És ezen befektetéseknél a problémát azt jelent, az jelenti, hogy ezek a földterületek sokszor közösségi földterületeket is magába, magukba foglalnak, és ezek a közösségek sajnos formálisan nem igazán érvényesíthetik a földhöz való jogukat. Itt Afrikában a földterületek 2-10 százaléka az, amelynek formálisan hivatalosan is van birtokosa a földbirtoklás egyébként informális. És a közösségek konzultációja, a közösségek folytatott konzultáció általán nem kielégítő, nem reprezentatív itt példaként Kamerunt lehet megemlíteni, ahol a kormány egyáltalán nem folytat konzultációt a helyi közösségekkel, amikor a befektetők földvásárlásaira van szó. De még ha hivatalosan földjogokkal rendelkezik is egy közösség, akkor is problémát jelent az, hogy a közösségeket nagyon gyakran kizárják a hasznokból, tehát a munkahelyteremtésből is kiszorulnak sokszor. Nyilvánvalóan néhány munkahely alakul, de ugyanakkor az ültetvények esetében sokszor mégsem azok kapják a munkát, akik korábban ott dolgoztak, és az ültetvények ezen kívül nagyon sokszor gépesítettek, egy elterjedt módszer, így sokkal kevesebb embert kell foglalkoztatniuk. Egy mozambiki példa azt mutatta, hogy miután nyomást gyakoroltak a helyi közösségek, még hogy az ő hangjukat nem igazán hallották és sokan, mégis aztán sikerült legalábbis a munkahelyteremtésből profitálniuk. És például iskolák építését, a vízhez való hozzáférést és néhány munkahelyet is sikerült biztosítani számukra. Aztán a második fontos pont ez a hozzáférés a vízhez. Az egyik legfontosabb pont ezzel kapcsolatban az az, hogy a legtöbb ültetvény nagyon magas víz igénye dolgozik, például az eukaliptusz növényeket termesztő ültetvények esetében is magas a víz igény, aztán a rovarírtók, a gyomírtószerek mind-mind szennyezhetik a helyi vízforrásokat, aztán hasonlóan a földterületekhez a, víz, a vizekhez való jogok sem igazán jól meghatározottak ezeken, ezekben a régiókban kit illeti a vízhasználat joga. Nyilvánvalóan fontos az élelmezés, biztonság és ugye éppen azokat az országokat érinti sokszor a bizonytalanság az élelmezésben, amelyek exportálnak bioüzemanyagokhoz használható nyersanyagokat. Aztán sokszor felmerül az a probléma is, hogy a biomassa ültetvényeket nem igazán a már parlagon heverő, vagy nem túl termékeny földeken valósítják meg, hanem termékeny földtalateket használnak fel. Sokszor hallhattuk azt, hogy kisebb lenne a konfliktus, hogyha nem ezeket a termékeny területeket használnák fel a biomassa ültetvényekhez, de sokkal több pénzbe kerülne, ugye, és alacsonyabb lenne a hozam, hogyha kevésbé termékeny földeket hasznosítanák, tehát a gyakorlatban nem ezeken valósul meg a biomassa termesztés. Aztán növekedhetnek az élelmiszerárak is, amiatt, hogy ezeket az energia növényeket termesztik elsősorban ezekben az országokban, és hát a bevételi lehetőségek is sokszor csökkennek, hiszen hiszen a, az ültetvények eh, azt is jelentik egyben, hogy az egyébként ott növekedett vagy termesztett ö, eh, növényeket nem tudják más bevételi forrásokra, bevételi lehetőségekre se felhasználni. Aztán nyilvánvalóan itt az alternatív felhasználati modellek és eh, kárt szenvednek, de ugyanakkor vannak erre ellenpéldák is, például Brazíliában, Latin-Amerikában, ahol szója termesztésre, vagy pedig legeltetésre használtak fel időközönként a biomasz ültetvények földterületeit. Aztán az agrárerdészet is lehetőséget kínálhat. Általában ezekben az érintett országokban um, nagyban függ a lakosság a a fa alapú tüzelést Afrikában 89%, az Ázsiában 85%, Latin Amerikában 66%, tehát itt látható, hogy nagyon komoly konfliktusokhoz vezethet ez a tendencia, a helyi energiabiztonságot ez veszélyeztetheti. És hát fontos az is, hogy a ezek az újonnan kijelölt biomassa termelő területek azt is jelentik, hogy más, mással nem lehet felhasználni a földet, és így a, a helyi energia szükségletet nem biztos, hogy sikerül kielégíteni. És hát a környezetvédelmi, vagy a környezeti hatások nagyon sok mindentől függenek, például, hogy mekkora ültetvényekről beszélünk, milyen, ült, milyen növényeket termesztenek, milyen aratórendszerekkel dolgoznak, milyen az intenzitással a termelésnek, de hát nyilvánvalóan vannak hasznai és előnyei, hátrányai is. Az előnyök között elmondhatjuk, hogy például erdősítik a területeket, csökken az erdőtüzek száma, illetve a víz e, elfolyása, a földrétegek elmosása is csökken, kimosása is csökken a felszerű biomassa termelésnek köszönhetően. De vannak hátrányok, kockázatok is, például az erdőírtás, az az, hogy az erdőterületek minősége romlik, a biodiverzitás, a sokféleség is csökken, a monokultúrák miatt, és hát számos más negatív hatással is bír ez a tendencia. És akkor lassan rá is térnék a következtetésekre. Ami igazán érdekes, ugye az, ami konkrétan összekapcsolható a erdőírtással és a talajminőség romlásával ugye az, itt a, a FAO értelmében az erdő meghatározása az, hogy legalább fél hektár ö, ö, bizonyos magasságú fákkal beültetett területről van szó. Ez a definíció azonban azt is jelenti, hogy az erdőítás alatt a faó valójában nem is erdőítást él, hiszen hogyha kivágják a fát, és helyett ültetnek valami mást, akkor az <laughs> még mindig erdőként értelmezhető a FAO definíciójának értelmében. Az UNFCCC, tehát a klímaváltozással kapcsolatos tárgyalásokon is használják ezt a definíciót, és itt úgy tűnik, mintha növelik az erdőterületeket. Tehát az erdőírtás sokszor igazából a gyenge kormányzati intézkedéseknek is köszönhető, hiszen az erdőknek csak nagyon kis százalékát irányítják fenntarthatóan. És az unió számára azt is jelenti hogy nincsenek kötelező érvényű fenntartatósági kritériumok ezeken a területeken, és ez fontos szem előtt tartani. Aztán még két nagyon fontos pont, ezek a következtetések alatt láthatók. Az egyik fontos valóság az, hogy nagyon nehéz az unió bioenergetikai politikájának hatásait konkrétan meghatározni és a projektszintű hatásokon kívül a makroszintű hatások is fontosak, mert ezek súlyosak, de ugyanakkor közvetetten, közvetett hatásokra beszélünk. Itt ugye növekszik a fa ára, ezzel növekszik a nyomás az élőhelyekre, a földterületek felhasználási módjára, az árnövekedés nyilvánvalóan az élelmiszerek árát is befolyásolja és ez akkor megint csak a fejlődő országokat érinti hátrányosan. Ezek a projektek hosszú távok ez azt is jelenti, hogy hosszú távon akadályozzák hozzáférést a földterületekhez és a vízhez, akár évtizedeken keresztül is veszélyeztetik az energia és az élelmezés biztonságot. És hát a gyenge kormányzati teljesítmény is hozzájárul a negatív hatásokhoz. A három fontos kiindulási pont, amelyből kiindulhatunk, és próbáljuk orvosolni a negatív hatásokat. Az első részben az, hogy csökkenteni kell az unió ökológiai lábnyom, tehát itt az energia felhasználás csökkentése és az erőforrás hatékonyság játszanak fontos szerepet. Nyilvánvalóan az uniós területeken ez megvalósítható, tehát itt fontosak az ambiciózus célkitűzések, aztán másodszorban fontos támogatni a fejlődő országokat annak érdekében, hogy hatékony kormányzati struktúrákat és intézkedéseket tudjanak képíteni, például a föltalálták, illetve a vizek használati joga is ide tartozik. Aztán harmadsorban pedig a fenntartatosság és standardokkal kapcsolatos eszmecserét ki kell bővíteni itt az energia és az élelmezés biztonság, a földhöz való hozzáférés, és megemlítendő e vita keretében. És a biomasszát, és nem csak a bioüzemanyagot és bioüzemanyagokat és be kell vonni a fenntartatósági standardok kidolgozásába. Jelenleg is vannak erről viták. A közvetett földhasználati változások nyilvánvalóan nem csak a bioüzemanyagok esetében valósul meg, hanem a fás, szárú biomassa esetében is. Köszönöm szépen a figyelmüket, rendelkezés árok kérdését. Tibül asszony. Először is szeretnék Wunder asszonynak köszönetet mondani, másrészt egy kicsit elnézést is kell kérnem. Úgy látom, hogy más dolga akadt a legtöbb kollégának, hiszen hihetetlen fontos témára beszélt Wunder asszony, amely nem csak fejlesztés politikusok számára lehet érdekes, hanem hosszú távon mások számára is fontos lehet. Eh, tulajdonképpen azt kívánnám, hogy még egyszer tűzzük napirendre, és vitassuk meg még egyszer ezt, hiszen ezt mindenkinek hallania kellene. Ez egy nagyon fontos téma. Például eh, ugye itt már az élelmezés eh, és kérdezős kérdése is megjelenik, tehát nem csak az fontos, hogy meleg legyen, hanem is, hogy enni legyen mit. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, Wunderasszony, én is, hogy üres a terem. Köszönjük az előadását. Nem tartom jónak ezt, ezt a tisztelet hiánya, és megfogalmaznak bennem kérdések arról, hogy mennyire aktívak a küldöttek ebben a bizottságban, akkor inkább változtassanak bizottságot, hogyha nem akarnak bekapcsolódni. Köszönöm önnek az előadást, és Lambert az úrnak adom meg a szót, hogyha kéri, és ezután befejezzük az ülést, és az összes tagnak írunk egy levelet, mert szégyen teljes, hogy ilyen kevesen vesznek részt. Lambert úré a szó. Köszönöm. Lambert vagyok, a Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóságról, a bizottság részéről. Rendkívül érdekes volt ez a beszámoló. Ezzel a témával a bizottság és a mi főigazgatóságunk különösen sokat foglalkozik. Ön a kockázatokat, lehetőségeket elemezte, az európai politika milyen hatással van a fejlődő országokra, itt a bioenergia szempontjából, az erdők állapotának romlása, biodiverzitás csökkenése, szociális és egyéb kérdések, a földek elbitorlása, vízhiány, élelmiszerbiztonság és egyéb kérdésekről van itt szó. Nagyon nehéz ezeket a hatásokat pontosan mérni, és figyelembe venni a megújuló erőforrások európai irányelve keretében. A bizottság, a főigazgatóság figyelembe vette ezeket a potenciális hatásokat a bioenergia program során. Az előadás javasolja, hogy az európai szabályzáson dolgozzunk, és a, ezeket a biogázokat a fenntarthatóság jegyében tartsa nyilván, és különböző ajánlásokat tesz. A jelentés viszont arról keveset beszél, hogy hogyan tudja itt az EU támogatni a fejlődő országokat. A kormányzást, irányítást kell javítani helyi szinten is. Ez rendkívül fontos, ami a földterületeket illeti, a különböző erőforrásokat, energiaforrásokat. A bizottság fejlődési, fejlesztési programja ezt tartalmazza főként, ami az erdőgazdálkodást illeti. Két eh, anyagot említenék, két jogszabályt. Az egyik a RED mechanizmus, két eszközről van szó. Ezt eh, a nemzetközi klímaváltozási tárgyalásokon fogadták el, és a üveghatású gázok 40%-a az erdőírtás miatt van. Az, érdekes, az érdekelt országok az erdőírtásról kell, hogy készítsenek tanulmányokat. On subit absence de réglementation ou réglementation obsolète sur les plantations pour démultiplier les effets positifs a pozitív hatásokat kell kiemelni, például az ültetvények esetén a FAO is foglalkozott ezzel. Az Európai Bizottság a RED mechanizmust a Világbankon az ENSZ-en keresztül támogatja. A RED eszköz támogatja az erre rászoruló országokat, például a kormányzás irányítás terén. Van egy FLECT kezdeményezés, Forest Law, a FLECT megállapodásokat az exportáló országokkal kötöttük. A, arról van szó, hogy a fát jogszerűen vágják ki, erre különböző szabályozások szolgálnak, szociális, gazdasági és egyéb. A FLEC 100%-ig európai kezdeményezés. Libériáról van szó a jelentésben, biomassa termelési terv van itt az EU számára, az ország flat megállapodást a közelmúltban aláért. Ratifikálás folyamatban van, és a CEP most vizsgálja. A bizottság figyelemmel kíséri a témát, és számot fog vele vetni, akkor, amikor a jelentés további sorsával foglalkozik. Elnök, köszönöm. Wuder asszony szeretne még valamit hozzátenni az elhangzottakhoz. Köszönöm a megjegyzéseket. Kérdést nem hallottam, nem, nem tett föl kérdést. Arról szólt az ön megjegyzése, mit tehetünk mi az EU-ban a fejlődő országok támogatására. Természetesen eh, még tüzetesebben meg lehetne vizsgálni azt, hogy mit lehet tenni. Rendkívül fontos szemszögről van szó, és a kormányzás mindig a nagy kulcs szó, de itt a közösség részvételéről van szó, minél jobban lebontjuk ezeket a programokat, annál nagyobb a hasznuk, azért, hogy a nagy beruházásokból az emberek is valóban hasznosuljanak. Köszönöm a megjegyzéseit. Elnök, köszönöm szépen. A következő kérdés, Valió úr itt van? nincs itt. Tizenkilences pontnál tartunk, Balió úrnak hozzá kellene szólnia ehhez. Nem, ez hiba. Manszti asszony itt van? Igen, azonnal itt lesz. Két percen belül itt lesz. jövőbeli együttműködés a nem állami szereplőkkel és a helyi hatóságokkal eszmecsere a strukturális párbeszédre irányuló kezdeményezés nyomon követésére irányuló bizottsági javaslatáról. A strukturált eh, párbeszédre javaslatokat tett a bizottság, és eh, ez eh, tavaly november 9-én, 10-én hangzott el, Hát hányan vagyunk itt? Ketten. Akkor ezt most elhalasztják, ezt a témát? Schnieber asszony, mit tegyünk? Schnieber asszony. Schnieber asszony, mit csináljunk? Várjunk megvárjuk, amíg megérkezik az illetékes személy, vagy inkább fejezzük be, slusz. Elkedvetlenítő ez. Köszönöm, hogy Schlieber asszony itt maradt végig. Köszönöm mindenkinek a munkát, és megpróbáljuk helyrehozni ezt. De azért ez igazából nem kellemes helyzet. Lezárom az ülést hamarabb, mint terveztük, és kellemes estét kívánok.